pragmatikus szakpolitika formálás, előre tekintő, mégis reális vállalkozásokra építő szakpolitika formálás a közös célunk és érdekünk. Köszönöm szépen biztos úrnak, és most a szakbizottságok nevében először is David Martin úr a külügyi szakbizottság képviseletében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr.